Good afternoon, um, everybody. Welcome uh, to our uh, afternoon session. Jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Megkezdjük a mai ülésünket. Mindenkit köszöntök, és kérem, hogy vegyék fel a fülhallgatóikat, mert a tolmácsok egy üzenetet szeretnének beolvasni.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 Okay, so as I said this morning, I hope uh, that the inter- Köszönöm szépen. Ahogy mondtam ma reggel, remélem, hogy a tolmácsoknak sikerül majd megoldást találni a munkajogi konfliktusra, ami aztán a végén mindenkinek kedvező megoldás lesz. A ma délutáni ülésünk nyilvános meghallgatással kezdődik. Ez egy nagyon fontos téma a szakbizottságunk részére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozunk, amelyek az online környezetben az üzleti felhasználók között fennállnak. Sok szeretettel köszöntöm az előadóinkat. És szeretettel köszöntöm az internetes közösséget is, hiszen az ülésünket az interneten élőben közvetítjük. Fontos, hogy a vállalkozások hangját meghallgassuk, de természetesen a fogyasztók is ugyanilyen fontosak. Mi a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság vagyunk, és mindkét oldal aggájairól tájékozódunk, és álláspontjáról tájékozódunk. Jó megoldásokat kell, hogy találjunk. Ez komoly kihívást jelent, különösen ezekben a témákban. A vállalkozási vállalkozások közötti kapcsolatok az online platformokon, tehát ez a témánk, és azzal kezdem, hogy nagyon röviden bemutatom meghívott előadóinkat. Újra találkozunk, mert a ma délelőtti meghallgatáson is velünk volt Steng úr, aki az elektronikus kereskedelmi és platformokkal foglalkozó osztályvezetője a DG Connect-ből, a bizottságtól, David Price a Google kutata, keresés részlegének jogi vezetője, aztán pedig Samuel Lorinkári úr, aki az eBay-t képviseli, az EU-s ügyek vezetője, Lochbiller úr a booking.com képviseletében van itt, és utána pedig Christian de Barra, aki a Hotrek hálózatot képviseli, és végül, de nem utolsó sorban, bemeho asszony a spanyol startupok és mikrovállalkozások szövetségének képviselője. Köszöntöm a kedves vendégeket és előadóinkat. Az előadóknak köszönöm, hogy eljöttek. Arra kérném őket, hogy egymás után tartsák meg a bevezetőjüket, mindenkinek 5 perc áll rendelkezésére. Először Steng úrnak adok szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy ezt az eseményt megszervezték. Nagyon hasznos és időszerű. Az öt perc az eléggé komoly kihívás, de tartom magam hozzá. Nem tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokból indultunk ki, hanem abból, hogy a platformok jók a vállalkozásoknak, a fogyasztóknak, a digitális egységes piacnak, ezt már elmondta valaki, és azt is, hogy ugye két évvel ezelőtt jelent meg a bizottság online platformokról szóló kommunikációja, és a digitális egységes piac nem működne ezen digitális piacterek nélkül. Ha megnézzük a hatástanulmányt, amely a javaslathoz tartozik, akkor láthatjuk, hogy azzal kezdte a bizottság, hogy ezt az online ökoszisztémát elemezte ki. Világos, hogy az ilyen platformok biztosítják a piac sok szegmenséhez a hozzáférést. És ez még um, tulajdonképpen meg is erősödik az adatközpontú előnyök miatt, és a vállalkozások függésbe kerülnek az online platformoktól. Egyre inkább csak ezeken a platformokon keresztül tudják a fogyasztókat elérni, és ez bizony az ő tárgyaló pozíciójukra kihat. Nagy platformokról és kis felhasználókról van szó, de egyébként nem csak róluk van szó, több online platform kisebb is lehet kapuőr, úgymond a digitális piachoz való hozzáférésnél. Mindez tükröződik a javaslatunkban. Van nagyon káros, több néhány káros gyakorlat is, kereskedelmi gyakorlat, Például az, hogy egyoldalúan és túl sok figyelmeztetés nélkül változtatják meg a szerződési feltételeket, árukat és szolgáltatásokat törölnek listáról, a rangsorolásra vonatkozó átláthatóság nincs meg, a legnagyobb kedvezményzáradák tekintetében sincs meg az átláthatóság, az adatokhoz való hozzáférés feltételei tisztázatlanok, és így tovább és a vitarendezési mechanizmusok is hiányoznak, tehát nem tudnak a vállalkozások gyors megoldást használni. Ezeket a problémákat a tagállamok különbözőképpen kezelik, a szabályozási széttagoltság azonban a digitális egységes piac széttagoltságához is vezet. Arról van szó, hogy nagyon sok vállalkozást érint ez, gyakorlatilag 4-5 ilyen 4-5 vállalkozás 10-ből érintett, és hogyha tudjuk, hogy Európában legalább egy millió vállalkozás érintett, akkor igen komolyan tudjuk javítani a helyzetet. Nem a platformokat akarjuk megváltoztatni, hanem azt akarjuk garantálni, hogy azok a vállalkozások, amelyek ezeket a platformokat használják, a fő üzleti tevékenységükre koncentrálhassanak, termékeiket és szolgáltatásaikat nyújthassák európai és egyéb ügyfeleiknek a világon, de jobban működjön ez az online ökoszisztéma. A rendelettervezetben tehát az egyes cikkek pontosan ezen problémák megoldására törekeznek hogy világosak legyenek a feltételek, hogyha megváltozik a szerződés, vagy megváltoznak a feltételek, akkor arról előzetesen tájékoztatni kell az üzleti felhasználókat, világosan tájékoztatni kell őket arról, hogy a listáról való levételüknek mi az oka, hogy ezt a döntést meg lehessen támadni, és az átláthatóság is felmerül a rangsorolásban, a megkülönböztetett bánásmóddal kapcsolatban, az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, és így tovább. És a jogorvoslatnak is három szintje van, a platformokon belüli jogorvoslat, a vitarendezés egy külső féllel, és még egy szint, ez szerepel a rendeletben, két szóban gyorsan a hatályt még eh, bemutatom. Mivel online eh, környezetről van szó, ezért olyan platformok érintettek, amelyek az üzleti vállalkozások, illetve másfelől a fogyasztók között tartanak kapcsolatot. A tranzakciók kezdeményezése az ő céljuk, tehát a fogyasztó nem feltétlenül ír alá azonnal szerződést, kötelezi el magát, szállodát foglal, könyvet vásárol, hanem egy ilyen közvetítő szolgáltatás akár tájékoztatást ad egy vállalkozásról, amelyet aztán a fogyasztó felkeres, és akkor közvetlenül a vállalkozással köti a szerződését. Földrajzilag európai vállalkozások értékesítenek európai fogyasztóknak, akkor nem számít, hogy hol van a székhelye a cégnek, a közvetítő funkció Európában van, ez az, ami számít. És végül, de nem utolsó sorban, egy megfigyelő központot is létrehoztunk, illetve hát most fogjuk létrehozni az online platform gazdasági megfigyelő központot, amely a platformnak működését kíséri figyelemmel az, ezek tisztán az átláthatósági kötelezettség miatt léteznek. Tehát ez azt a célt szolgálja, hogy az európai döntéshozók értsék az ilyen platformok működését, mik az, itt, mik az itteni problémák, és hogyan hat ezekre a platformokra a szabályozás. Az öt percem letelt, szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm. very much. And then our second. Köszönöm szépen. Price úr következik a Google-től, ő a második hozzászólónk. Köszönöm szépen. A feladatom az, hogy jogi tanácsot adjak a Google search programokra vonatkozóan, és ennek a keresőprogramnak a, a támogatása, illetve az ezzel kapcsolatos tanácsadása a feladatom. Úgyhogy ez alapján fogom a megjegyzéseimet megfogalmazni. Valószínűleg érdemes egy kicsit technikailag megnézni azt, hogy a Google kereső program hogyan működik. Tehát egy általános kontextust szeretnék fölvázolni. A Google böngésző vagy keresőprogram egy hármas folyamat, a, a weboldalt hozunk létre, illetve egy indexet, és aztán egy kutatást, egy keresést végzünk, illetve ebben van egy rangsorolás is. Az első lépés az úgynevezett web crawling, ez egy automatizált folyamat, ennek keretében megpróbáljuk föltárni, hogy mi van fönt a weben, az interneten, tehát először is vannak olyan honlapok, amelyeket ismerünk, megkeressük a linkeket más oldalakra, azokat követjük, és aztán követjük az ott található linkeket, valamint letöltjük a tartalmakat azokon a honlapokon. És így és így tovább, tehát tudjuk, hogy a web óriási, 130 trillió különböző oldalról van szó. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez a, a cég élete során folyamatosan történő folyamat. És ez tulajdonképpen ugyanúgy történik, mint amikor önök a saját böngészőkön keresnek valamit, egy honlapot megkeresnek, ugyan arra, annak az identitásáról nem tudnak sokat, aztán látnak ott linkeket, azokat követik, és, és így tovább. Tehát mi ugyanezt tesszük nagyobb léptékben. Aztán a második lépés az, hogy a nyert információt olyan formában csomagoljuk, mi szerint a felhasználó keresésére minél gyorsabban válaszolni tudunk. Tehát egy nagyon rövid időn belül a felhasználó keresésére reagálni tudunk. Itt az időfaktor nagyon fontos, és végül a legfontosabb a rangsorolás, tehát az eredmények rangsorolása a felhasználó, sor, a felhasználó számára. Tehát a felhasználók egy keresést hajtanak végre, és nagyon sokszor az idők 15%-ában ez egy új keresés. Nagyon fontos, hogy azonnal azonosítsuk, hogy mi a megfelelő válasz ennek a felhasználónak, és ezt úgy tesszük meg, hogy rangsorolási kulcsokkal dolgozunk, és ezzel megpróbáljuk rangsorolni a különböző válasz lehetőségeket. És ez az algoritmus, ennek a kialakítása egy technikailag bonyolult folyamat, amelyben több száz ezer kísérleti lépés van. Tehát minden egyes rangsorolási lépés teszteknek van kitéve, teszteljük őket, aztán teszteljük a forgalmunk töredéke alapján, illetve mérjük azt is, hogy milyen eredményt értünk el, és ezzel megpróbáljuk kielégíteni a felhasználó, tehát a kereső igényeit, releváns tartalomat szolgáltatva. Ami pedig a rendelet alkalmazását illeti a Google böngészőre vonatkozóan, nos, látjuk, hogy a rendeletben az átláthatóság kritériuma szerepel a rangsorolási folyamatra vonatkozóan, és egyetértünk azzal, hogy a, a, az átláthatóság rendkívül fontos feladat számunkra. Így a felhasználónk, illetve felhasználóink, illetve a webmasterek pontosan látják, hogy mit teszünk, és hogyan alakítjuk ki a böngészőnket. Tehát e, ezt az átláthatóságot biztosítjuk különböző formában, és mindenkit a saját weboldalunkra irányítunk, ahol láthatóak az algoritmusok, illetve azok kialakításának folyamatai. Itt van egy olyan iránymutatás, amely egy dokumentum, a tesztelés és értékelési folyamatnál alkalmazzuk ezt, és ebben egy érthető formában megfogalmazzuk azt, hogy szerintünk mit kell tennünk akkor, amikor a felhasználók igényeinek próbálunk eleget tenni. Tehát ez a dokumentum az, amely a célkitűzéseinket meghatározza. Nos, nagyon röviden, a rendelet alkalmazása a Google-re. Nos, A kollektív fellépési folyamatra hívnám fel a figyelmet, mely szerint egy szervezet felléphet, és például a bírósághoz fordulhat, megvizsgáltathatja a bírósággal a böngésző program átláthatóságát. Itt két problémát látok. Az egyik az, hogy átláthatónak kell lenni ennek a folyamatnak, ami a szervezetek identitását illeti, és látnunk kell azt, hogy valóban jogosultak ilyen, ilyen keresésre, és mit tesznek. Itt kényelmetlen helyzetet teremt az, hogy egy bíróság egy bíróság tesztelhet egy viszonylag új rendeletet. Ezzel kapcsolatban az az aggályunk, hogy azt gondoljuk, hogy az általunk foganatosított átláthatósági eljárások nagyjából megfelelnek igazából a rendelet követelményeinek, mégis a rendelet bizonytalanságba tesz bennünket, bizonytalan helyzetet alakul ki, és fölmerül a kérdés, hogy mondjuk egy bíróság véleménye szerint valóban megfelelünk ezeknek az, az aggályoknak, illetve ezeknek a követelményeknek. Ez a legfontosabb megjegyzésem, és természetesen szívesen válaszolok kérdésekre. Speaker, eh- Köszönjük szépen. A következő hozzászólónk Laurinkári úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Örülök, hogy az EB-t is meghívták, hogy közösen megvitassuk ezeket a fontos kérdéseket és köszönöm, hogy a Japán-Kolumbia meccs idejére időzítették ezt a meghallgatást, és nem egy érdekesebb meccs alatt zajlik. Először is. A platformok alapvető eszközt képeznek, amely ezek az eszközök megnyitották a KKV-k számára nemzetközi kereskedelmi piacokat. Az e-, eBay egyfajta közvetítő szolgáltatás, amely a ma megvitatott szabályozás hatája alá esik. 1995-ben, amikor az eBay létrejött, az elkereskedelem mint olyan még kialakulóban volt. Az eBay alapítója úgy gondolta, hogy szeretne létrehozni egy olyan nyitott piac teret, vagy kereskedelmi teret, ahol mindenki kereskedhet egymással. Annak idején nem mindenki rendelkezett ugyanolyan lehetőségekkel, mint mondjuk a nagyobb vállalkozások. Megnyitotta a platformot a kis és közepes méretű vállalkozások előtt, a fogyasztók előtt és a nagyobb vállalkozások előtt egyaránt, az volt az elképzelés, hogy mindenkinek azonos esélyei legyenek a részvételre. Az ezt követő években azt láttuk, hogy egy C2C piactérből egy C2C piactér alakult ki, A platformunkat tehát elsősorban KKV-k használják, így próbálják elérni a globális fogyasztói réteget. A platform üzleti modellje megváltoztatta a kereskedelem természetét, 25 évvel ezelőtt ugyanis csak egy nagy vállalat eh, ellátási láncába való bekapcsolódás jelentette a piacokhoz való hozzáférés lehetőségét, ez alapjaiban változott meg. Az eBay egy olyan platform, amely a tranzakciós díjakból is bevételt szerez. Úgy gondoljuk, hogy a KKV-k támogatása az egyik fő pozitív hatása a tevékenységünknek, és a vásárlók és az eladók között a lehető legzökkenőmentesebb kapcsolatot akarjuk megteremteni. Elsősorban a tranzakciós díjakra épül az üzleti modellünk, éppen ezért mi is nyerünk azzal, ha kisvállalkozások nyernek, amelyek használják a szolgáltatásainkat. Szeretném másodszorban azt is elmondani, hogy fontos az online platformok megfelelő keret feltételeit meghatározni. Az elkereskedelemben, a szolgáltatások területén, az információhoz való hozzáférés területén, a szociális interakciók terén a platformok segítik, teremtik meg az online tevékenység terét. Ugyanakkor vannak nagyobb gondok, amelyekkel a KKV-knak szembe kell nézniük, amikor online próbálnak értékesíteni árukat. Mik a legnagyobb kihívások a KKV-k számára, amikor a platformunkat hasznosítani kívánják az értékesítés céljából? Ha megkérdeznénk őket, valószínűleg azt mondanák, hogy az ÁFA, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok képezik az elsődleges akadályokat. Például a szerző, továbbá a szerződéses korlátozások is korlátozhatják a növekedést. Míg tehát van értelme megvizsgálni a szabályozási keretet a platformok esetében, de érdemes a hozzáférés lehetővé tételét és a részvételt is megvizsgálni mindenki számára. A harmadik pont, amelyet említeni szeretnék, az az, hogy a platformok nagyon eltérőek. Vannak olyan platformok, amelyek a szolgáltatások cseréjét teszik lehetővé, vannak amelyek eh, áruk értékesítését, vannak platformok, ahol a felhasználók versenyben állnak egymással, van, ahol nem, és vannak olyan platformok, amelyek a kis vállalkozásokat próbálják helyzetbe juttatni, és vannak olyanok, amelyek a nagyokat. Hogyha tehát a szabályozásra gondolunk, akkor meg kell vizsgálni elsősorban milyen kihívásokkal néznek szembe a különböző felhasználók a különböző platformokon azonosítani kell a problémákat, majd az esetleges megoldásokat is. Végezetül pedig azt szeretném elmondani, hogy úgy tudunk hatékony, eredményes platform ökoszisztémát létrehozni, két dolog, dolgot szem előtt tartunk. Egyrészt létre kell, lehetővé kell tenni, hogy a KKV-k versenyre keljenek a nagyobb vállalkozásokkal az online piacon, és másrésztről pedig a hatékony, hatékonyan kell működtetni a platformokat, és egyensúlyt kell teremteni a fogyasztói szükségletek és a gazdasági szereplők szükségletei között. Ez utóbbira mondok egy példát is. A platform megfelelő menedzselése, menedzseléséhez tartozik például az, hogy a tiltott termékeket kiszűrjék. Előfordulhat, hogy az egy elkereskedelmi platform nem tud időben reagál, máskülönben reagálni, időben a veszélyt termékekre, tehát egy bizonyos szintű rugalmasságra is szükség van. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, and then... Köszönöm szépen. Most pedig Lochbiller úrnak adom át a szót, aki a booking.com oldalt képviseli. Köszönöm szépen. Hoztam magammal diákat, kérem, hogy ezeket legyenek szívesek, vetítsék ki. Köszönöm, hogy eljöttek, tehát a bookingot képviselem, de egyébként az Európai uh, Utazási Technológiai és Szolgáltatási Társaságnak is igazgató tanácsi tagja vagyok. A Booking európai cég, amelyet 1996-ban alapítottak Amsterdamban, és az elejétől kezdve az volt a célunk, hogy az internetet, illetve a technológiát használjuk fel arra, hogy az utazókat és a szállás lehetőségeket összehozzuk. Akkoriban a legtöbb szálloda még nem rendelkezett saját honlappal, és a kollégák fényképeket szkeneltek és töltöttek fel és még faxot is használtunk, ez csak egy anekdota, hogy akkoriban a hőskorban ez hogyan működött, ma teljesen más a helyzet. Nagyobb is lett a cég az elmúlt húsz év alatt, nem fogok végig szaladni a számokon, itt láthatják őket a dián, de büszkék vagyunk arra, hogy szerte a világon több mint 200 irodánk van. A cél az, hogy üzleti partnereinkhez közel legyünk. Az utazási piac egy kicsit gyorsan ugrottam előre elnézést, az utazási piac még mindig széteredezett, és egyébként nagyon összetett is. Ez gyakorlatilag a jelenlegi helyzetkép, minden megtalálható rajta. A kis családi hoteltől a világ amazonjai, ennek a világnak az amazonjai és facebookjaiig, és vannak olyan oldalak is, mint a booking.com, a foglalások, ból a részesedésünk kb. 25%-os. Ez Európa esetében van így. Azt mondanám, hogy a, ami megkülönböztet bennünket e, ezen az összetett ebben az összetett képben ugye van közvetett és közvetlen terjesztés, illetve online és offline terjesztés és ezekre a területekre más is más csatornák, illetve a csatornákat másképpen kell használni minden területre. Hogy működik ez a gyakorlatban? A szolgáltatásainknak hála értéket teremtünk a fogyasztóknak. Átláthatóság, a foglalás könnyítése, és könnyebb a szálláskeresés, és természetesen az üzleti partnereinknek is hozzáadott értéket teremtünk, megtalálják a fogyasztókat, és igyekszünk mindkét oldalon jó kapcsolatokat ápolni, nem lehet csak az egyikkel, vagy csak a másikkal megtenni ezt. Ma a platformok és az üzleti vállalkozások közötti kapcsolatról beszélünk, úgyhogy erre térek ki én is. Az ügynökségi modell szerint működünk, ez azt jelenti, hogy mi nem vásárolunk vagy értékesítünk szobákat, szállodaszobákat, szállást, hanem a keresletet és a kínálatot engedjük találkozni a disztribúciós csatornán, ahol um, nincs kockázat az üzleti partnerek számára, és ez nagyon vonzó a kis független uh, szállásadók számára. Segítünk nekik a digitalizált globális világban is működni az üzleti partnereink határozzák meg, hogy milyen fajta lemondási politikával, milyen fajta szobát és hány szobát bocsájtanak rendelkezésre a mi honlapunkon keresztül. Nincs listás, listázási díj, semmifajta kötelező szálláshely allokáció. Az üzleti partnereknek tehát több előny is rendelkezésükre áll. Nem kell befektetni az online marketingbe, a fordításba, 23 idegen nyelvbe, szolgáltatásokba és az infrastruktúrába. Tehát ugyanúgy egy családi szállásadó ugyanúgy láthatóvá lesz, mint egy nagy hotel szerte a világon, a mi honlapunkon. Körülbelül négyezren dolgoznak azon, hogy üzleti vállalkozásaink, üzleti partnereinket, vállalkozásokat abban segítsék, hogy növeljék a kihasználtságukat mind-mind a helyi nyelven. Ezek az emberek tehát a helyszíneken, az irodákban dolgoznak. Tavaly 3500 eseményt szerveztünk szerte a világon, ez hetente 70 eseményt jelent az üzleti partnereinkkel, és 800 webinárt is szerveztünk a partnerek számára, azzal a céllal, hogy segítsük őket a booking.com-on keresztüli bevételük növelésében. Ez a feliratkozási oldal, tehát ha valaki szállásadó, akkor így tud regisztrálni, ezt látja először, teljesen átlátható a jutalék is, amit a szállásadóktól beszedünk, az amsterdami jutalék aránya 15%, de bárhonnan bejelentkezik valaki, akkor ezt megtalálhatja. A Google keresőmotor optimalizációjáról is beszélünk, és minden hasznos információt megadunk. A rangsorolás, a rangsorolás több tényező alapján végezzük automatizált algoritmusokkal, személyre szabott algoritmusokkal, és fontos, hogy minden más rangsorolást lehet deaktiválni, választhat a fogyasztó ár szerint, értékelés szerint, távolság szerint, és így tovább B-rangsorolást készíthet. Úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat követelményeinek már most megfelelünk, már ami a rangsorolás fő paramétereit illeti, és a tekintetben is, hogy az üzleti partnerek befolyással tudjanak lenni ezekre a paraméterekre. Az adatokkal kapcsolatban mindenki aktívan használhatja ezeket az eredményeket, gyakorlatilag nem az adatokról van szó, hiszen a nyers adatok nem mindig hasznosak, ezek elemzése és a grafikonok hasznosak, tehát meg tudják vizsgálni az értékeléseket, a vendégészakák számát, és így tovább de most nem bocsátkozom részletekbe. A bizottsági javaslatról néhány szót ejtenék, ugyan még a korai szakaszban jár a folyamat, de ettől függetlenül az a véleményünk, hogy bizonyos meghatározásokat érdemes lenne pontosítani. A világosabb meghatározások segítik majd az olyan platformokat, mint a miénk is, hogy betartsák ezeket a szabályokat, illetve a későbbi visszaéléseket is ki lehet szűrni a belső panaszkezelési rendszer, hát megvalósítása nem biztos, hogy a panasz, a konkrét panasz definíciója működőképes. 1,6 millió vállalkozással nagyon fontos pedig tudni, hogy mi minősül panasznak és mi nem az átláthatósági követelmények mindenkinek kell, hogy vonatkozzanak, tehát az online közvetítő szolgáltatásokra és a közvetlen online értékesítőkre is. Ne keverjük össze a P2B és a P2C, tehát a business, illetve a consumer, a vállalkozás és a fogyasztó felé irányuló aspektusokat. A 8-as cikk előírja, hogy az információkat a közvélemény számára elérhetővé kell tenni az utolsó megjegyzésem, és figyelem az időt, kérem, hogy Pandora szelencejét ne nyissák fel, ne kezdjenek olyan rendelkezésekbe fogni, amelyek már máshogy szerepelnek az MFN, a paritás klauzulák és így tovább már szerepelnek részletesen. Másútt a bizottság hatástanulmányában a szöveg elmondja, hogy egy széles tilalom aránytalan lenne, és az EU-s jogszabályoknak sem felel meg. Ezért választottuk ezt a megfogalmazást itt, hogy Pandora szelencéjét kérjük, ne nyissák meg. Ha jól értjük, akkor a bizottság a legrosszabb kereskedelmi gyakorlatokat szeretné leállítani, megakasztani, ez a célja. A túlszabályozás ellen szeretnénk a hangunkat felemenni, hogy ez a környezet továbbra is működhessen. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen a következő előadónk. De Barin úr, a Hotrek részéről tessék megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, bizottság, képviselői hölgyeim és uraim, először is köszönöm szépen ezt a meghívást Bizonyára megértik, hogy nem ugyanaz az álláspontunk, mint a platform többi kollégái. Először is nagy megtiszteltetés számomra, hogy mintegy 200 hotelt, mint egy 1 millió éttermet képviselhetek, ennek 91% a mikrovállalkozás, 11 millió munkahelyet teremtenek az európai gazdaság számára. A rendelet tervezett természetesen egy első lépés a megfelelő irányba. Célja az, hogy védje a KKV-kat az online óriásoktól, és elismeri a Hotrek több éves munkáját, mi szerint a gyakorlatra vonatkozó benchmarkokat érvényesíteni szeretnénk. Mielőtt az üzleti oldalra összpontosítanék, bár nincsenek diáim, mégis egy mondat erejéig a fogyasztókról szólnék, hogy mit kell elkerülnünk a jövőben. Azt mondhatjuk, hogy mindannyian tapasztaltuk azokat az üzeneteket, amelyek sürgős fellépést kérnek a, a hotel foglalóktól, illetve keresőktől, és nagyon könnyű lenne leállítani ezt az igazságtalan kereskedelmi gyakorlatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a jövő a digitális területen van, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő és igazságos kereskedelmi gyakorlatot követeljünk meg. És a rendeletnek hála a rangsorolás átláthatóvá válik az üzleti vállalkozások számára, és azt is kérem, hogy ami a feltételeket illeti, ezekben is tovább lépésre lenne szükség, hiszen ez nem kiegyensúlyozott. Azt látjuk, hogy két platform ad piaci hozzáférés több mint száz szervezet számára, és ebből az egyik az online foglalások kétharmadát ellenőrzi. Azt látjuk, hogy 50%-ban azt, azt állítjuk, hogy olyan feltételeket kell elfogadnunk, amelyeket önkéntesen nem fogadnánk el. A 70%-a a vitáknak oda vezet, hogy úgy látjuk, hogy a vitarendezés nem megfelelően történik az új rendelet értelmében sem. Nagyon gyakran vagy elfogadod, vagy ott hagyod az egészet, ez a, ez a választási lehetőségünk, és a kisebb vállalkozások használják ezeket az online platformokat, azonban megvan annak a veszélye, hogy esetleg lekerülnek a listáról, illetve arra kötelezik a KKV-kat, hogy a jogaikat ne érvényesítsék. Ennek ezt meg kell változtatni. A Hotrek ez alapján három javaslatot szeretne benyújtani, illetve egy iránymutatást adni. Az első, az üzleti felhasználók ellenőrzése. Azt gondoljuk, hogy a vállalkozói szabadságot biztosítani kell, és az üzleti felhasználók teljes mértékben ellenőrizzék a saját intellektuális jogaikat, ezért csak a tulajdonos jóváhagyásával használhatjuk ezeket a platformokat. Ezek, a, ezek érvényes, ez a kitétel érvényes a különböző platformokra, illetve szerződéses platformokra. A második az adatokhoz való hozzáférés, tehát a vendégek adataihoz való hozzáférés. Ezekhez az adatokhoz hozzáférnek az üzleti felhasználók, és így az ügyfél és a szálloda közötti kapcsolat nem a platformon keresztül történik akkor, amikor a foglalás megvalósul. Az adatokhoz való hozzáférés jobb szolgáltatáshoz vezethet, és ez is benne kell, hogy legyen a rendeletben a harmadik megjegyzés, a saját disztribúció ellenőrzése. Nagyon jól tudjuk, hogy ez kihívás, hiszen az átöliék különböző feltételeket ajánlanak a saját honlapjaikon, és ez, ez, nem, ez nem megengedhető. Ez pedig azt jelenti, hogy egy ilyen jellegű piaci megközelítést alkalmazunk már most is, ami pedig az általános irányelvet, illetve zárkövetkeztetést illeti, a szankciók és a büntetések fontosak, ezért azt kérjük, hogy mindenféle korlátozásokra utaljunk, illetve ezekre térjünk ki a rendeletben. Tisztelt képviselők, ahogyan önök is tudják, a vendégfogadás egy nagyon fontos ágazat, és ezen a területen is létfontosságú az átláthatóság. Várjuk a további munkát a rendelet kapcsán, és támogatni kívánjuk a, a KKV-ket, amelyek egyre inkább rá vannak utalva az online platformokra. Ne felejtsük el, hogy a KKV-k adják az európai gazdaság gerincét. And then uh, our last, uh... Köszönjük szépen, és az utolsó hozzászólónk, illetve előadónk, Bermeho asszony, aki az, az induló vállalkozások, a startupok és a mikro KKV-k spanyol szövetségétől érkezett hozzánk. Tessék! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a meghívást a mai rendezvényre. Nagyon érdekes látni, hogy hogyan jönnek létre a jogszabályok. Először is a politikai kontextusról szeretnék beszélni. A mi szempontunkból hatalmas kihívás az, ami Európában történik. Üdvözöljük a digitális egységes piac reformokról szóló elképzeléseket. Biztosak vagyunk benne, hogy jó szándékúak ezek a próbálkozások, üdvözöljük őket, és fontosnak tartjuk az európai szintű szabályozást, mert így egyenlő versenyfeltételek keletkeznek Európában. Ez fontos a startupok szempontjából. Rengeteg területet érint ez, szerzői jogok, adatvédelem és így tovább. A startupok számára hatalmas kihívás lépést tartani a Brüsszelben zajló folyamatokkal, nagyon nehéz számukra nyomon követni az itteni történéseket. A startupoknak nincsenek olyan erőforrásaik, mint a nagy platformoknak, vagy a vendéglátóipari szövetkezeteknek mindent megteszünk a magunk részéről, és próbálunk részt venni a, az eszmecserében, de nagyon nehéz feladat elé, állít minket ez. És hogyha nem tudunk részt venni a folyamatokban, akkor sokszor olyan szabályozás születik, amely nem veszi figyelembe a mikrovállalkozások és a startupok szempontjából fontos aspektusokat. és emellett túl gyors a jogalkotás a mi szempontunkból. Emellett a startupok szempontjából nagyon fontos a stabil jogi keret, világos szabályokra van szükségünk, így tudunk a fejlesztésre és az innovációra összpontosítani. Mindez nagyon nagy jogbizonytalanságot teremt a számunkra. Ami a szóban forgó javaslatot illeti, több startup ügyvéddel is egyeztettem, és különböző startupokkal. Azt hallottam tőlük, hogy nem igazán Nem tudnak megfelelni sok esetben a jogszabályoknak, mert máskülönben ez a túlélésüket veszélyeztetné anyagilag. Szinte lehetetlen a féle jogszabálynak megfelelniük. Emellett folyamatosan változik a jogi keret, a jogi környezet, ami még inkább megnehezíti a dolgukat. Hogyha nagy nehezen sikerül megemésztenünk egy nagy jogszabályt, ilyen például a GDPR, akkor persze látjuk, hogy ennek vannak előnyei, de állandóan alkalmazkodnunk kell az új szabályokhoz, és ez nagyon nagy problémák elé állít bennünket. Most pedig, ami magát a témát illeti, úgy gondoljuk, hogy túl széles a szabályozás hatája. Úgy véljük, hogy a mi esetünkben teljesen más az egyensúly, mint a nagy vállalkozások esetében. Hogyha beszélünk a szoftverfejlesztőkkel, akik appeket hoznak létre, számukra nagyon fontos a védelem, minden olyan esetben, amikor az App Store-ból kivonják az általuk fejlesztett appet vagy alkalmazást. Ez nagyon fontos, hiszen katasztrofális következményekkel járhat, ezért fontos a megfelelő védelem. A digitális piac tereken viszont sokszor előfordulhat a következő. Van egy platform, amely kapcsolatba hozza egymással, kapcsolatot teremt a fogorvosok és a potenciális páciensek között. Az ilyen platformok esetében a cél az, hogy minél több vállalkozót, vállalkozó használja őket, és itt a vállalkozók és a platform között nincs megfelelő hatalmi egyensúly. Nagyon nehéz ilyenkor megfelelő egyensúlyt teremteni, sokszor azt látjuk, hogy sok kisebb platform verseng egymással. Aztán, ami az átláthatóságot illeti. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítsanak a rossz hiszemű szereplőkkel szembeni védelem érdekében. Nagyon sok olyan vállalkozó van, aki felbérel értékelőket, hogy ezáltal javuljon a rangsorban az elfoglalt helyük. hiszen sokszor úgy gondolkodik a fogyasztó, hogy minél többen, minél több értékelést kapott egy szolgáltatás, annál jobb minden bizonyal. De láthatjuk, hogy ezzel sok esetben visszaélnek. Ilyen esetben sem a végfelhasználó, sem a vállalkozó szempontjából nem hasznos a platform, mint olyan. Ezért tehát azt kérjük, hogy biztosítsanak rugalmasságot, és figyeljenek oda arra, hogy az átláthatóság nevezesen oda, hogy a rossz hiszemű szereplők visszaéljenek a szabályozással. És végezetül egy nagyon konkrét példa, vagy probléma, a hetes cikk kevés érthető a számunkra, főként a 2B pont. Mert hogyha app fejlesztőként a platformnak platform számára világosra kell tennünk, hogy milyen fogyasztói adatokkal rendelkezünk, nos nem tudom pontosan, hogy ez mit is jelent, és most túl is léptem a hozzászólási időmön, köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy megosztották a véleményünket velünk, a véleményüket velünk, és most Krisztán Sáldemóze lesz az első hozzászóló, aki az Európai Parlament jelentéstevője. Thank you very much, and uh, also... Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az érdekes előadásokat. Azzal kezdtem, hogy először is szeretném üdvözölni a bizottság javaslatát, és örömmel várom, hogy ezzel dolgozhassunk. Lehet, hogy egy picit megváltoztatjuk, javítunk rajta, majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Be kell valljam, még nem döntöttem el, hogy hol javasoljak változtatásokat, úgyhogy önöket mind figyelemmel hallgatom, igyekszem a lehető legtöbbet megtudni arról, hogy hol vannak a problémák, mi működik és mi nem. Van néhány kérdésem, ha megengedik. Először a Google képviselőjétől, Price úrtól kérdeznék. Azt mondta, hogy nem igazán örül a kollektív jogorvoslatnak, a kollektív fellépésnek. Hát engem ez egy kicsit meglep, én azt gondoltam, hogy az amerikai Egyesült Államok élen jár az ilyen rendszerek alkalmazásában, akkor talán fel tudna bennünket világosítani arról, hogy az USA-ban vannak-e olyan példák, amelyeket esetleg mi is átvehetnénk, amelyekből tanulhatnánk, hogy jobban működjön ez a dolog, vagy egyáltalán működjön? Az eBay képviselőjéhez fordulok. Nagyon érdekes volt az előadását végighallgatni, és én figyeltem a változásokat, fogyasztók és fogyasztók között, most vállalkozások és fogyasztók között is tartanak fent kapcsolatot, és érdekelne, hogy vajon a gyártásba esetleg belefognak, látunk-e majd ilyen változást a jövőben, ha már nem kezdték ezt meg eleve. És amennyiben megkívánják ezt tenni, akkor ennek milyen változásai, milyen hatása lesz az ügyfeleikre, azon ügyfeleikre, akik termékeket értékesítenek az önök oldalán keresztül, erről szeretnék tudni. A booking.com képviselőjéhez intézett kérdésem pedig az, hogy ugye nyilván itt a teremben rengetegen használták az önök szolgáltatásait, én is, és a 15 éves fiam kérdezte, nem jogszabályokról beszélgettem vele, de megkérdezett, hogy anya, az tényleg igaz, hogy amikor én itt ülök, és nézem ezt a szállodát, akkor tényleg ugyanilyen sokan ugyanezt a szállodát nézik, mint én, és én azt válaszoltam neki, őszintén nem tudom, fiam, de lehet, hogy jó, ha kritikusan közelíted meg ezt, mert nem biztos, hogy mindenki pont ugyanennek a szállodának a honlapját, a képeit nézi. Úgyhogy érdekel engem, hogy ez hogyan működik, tényleg csak tájékozódni szeretnék, kíváncsi vagyok. Azt is elmondta, vagy nagyon jó kapcsolatban vannak az üzleti partnereikkel, illetve a fogyasztókkal, akik a, az oldalukon szállást foglalnak, de mi most az üzleti oldalról beszélünk. Mi a véleménye, hogyha a szálláshelyek, a kis szálláshelyek, illetve a nagy szállodák reklámozhatnának, és máshol is hirdethetnék a szolgáltatásaikat, akkor nem maradnának önöknél, vagy önöknél maradnának. Monopóliumuk van, vagy pedig, ha, vagy pedig van más lehetőségük is, lenne már, hogyha lenne más lehetőségük, akkor nem maradnának ezek a szállodák szállásadók önöknél? És mi történik a viták esetén, hogyha hotelekkel, tehát üzleti ügyfeleikkel konfliktusba keverednek? a rangsorban alacsonyabb helyre kerülnek ezek az ügyfelek, hogyha önök szerint nem teljesítik a szabályokat? Hogy működik ez? Párbeszédet folytatnak velük? Hogy működik ez az eljárás? Engem ez is érdekel. És a spanyol hálózatnak mondom, igen, értem az aggájaikat, nehéz lehet követni azt, hogy mi történik Brüsszelben, de hasznos tanács például az, hogy az Európai Parlament spanyol képviselőihez forduljanak, őket könnyebben elérik, és lehet, hogy tudnak önöknek segíteni válaszolni a kérdéseikre. Remélhetőleg, amit itt most megpróbálunk elérni, az az, hogy olyan jogszabályt alkossunk, amely könnyebbé teszi még a kis startupoknak is, hogy a netes, a digitális piacra belépjenek, anélkül, hogy visszaélésekkel kelljen szembenézniük az ilyen platformokon, hogy nagyobb szereplők hátrányos helyzetbe szorítanák őket. Egyensúlyt kell teremteni, és biztos vagyok benne, illetve hát remélem, hogy ez a jogszabály segít bennünket majd ebben. Mielőtt visszaadnám a szót, egy valamit hadd mondjak mindenkinek, és talán még másoknak is itt a teremben, akiknek nem volt lehetősége arra, hogy szóljanak. Nem fogok tudni mindenkivel személyesen találkozni, de kérem nyugodtan küldjék el javaslataikat, konkrét véleményüket a javaslat módosítására vonatkozóan. Én mindent figyelmesen el fogok olvasni, azt megígérem. Nem biztos, hogy a javaslatokat megfogadom, de mindent el fogok olvasni. A kisebb vállalkozásokra figyelünk oda jobban, lehet, hogy nehéz a nagy platformokkal együttműködni. Az jó, hogyha a nagy platformok léteznek és pénzt keresnek, de azért oda kell figyelni a kis vállalkozásokra is. Köszönöm, és reméljük megtaláljuk a válaszokat a kérdésekre. Köszönöm, és Márko Zulló következik. Igen. Eh, ringrazio eh, i relatori, eh, perché è un ambito questo per qualche... Köszönöm, elnök asszony. Én is megköszönöm a, az előadásokat. Látszik, hogy nem egyszerű a helyzet. Én is több szempontból ö, meg tudom ezt közelíteni, felhasználóként is, aki jó magam is ezeket az oldalakat használom. A monopóliumok létrejöttének kockázata nagyon nagy és ugye mi itt ülünk, mint jogalkotók, és felmerül az a kockázat, hogy olyan jogszabályokat hozunk, amelyek elméletben érthetők, és egyet is értünk bennük, de gyakorlatban plusz terheket rónak mindenkire, leginkább a kkv kre a legkisebb szereplőkre a piacon, akiknek az alkalmazkodási képessége legkisebb, hiszen a nagyok könnyen tudnak reagálni. Tehát én is arra kérem önöket a következő szakaszban, hogy nyugodtan számoljanak be a nehézségeikről, és engem is érdekel, hogy mi az önök nézőpontja. Szeretném jobban megérteni, hogy hogyan tudjuk úgy megközelíteni ezt a jogszabályt, hogy az átláthatóságot garantálni tudjuk a szereplők között, az adatok feldolgozását is, illetve az adatokhoz való hozzáférést is. Ugye ezt mindenki tudja, hogy manapság az adatok hatalmat jelentenek annak, akinek a birtokában vannak. Szeretnénk a kisebbeknek segíteni úgy, hogy utána a végső soron a fogyasztónak legyen nagyobb választási lehetősége. Köszönöm. Thank you. And then, uh, Evelyn... Köszönöm szépen, Evelyn Gebhardt következik. You have to... ah, uh, no Nincs kérdése, rendben. Akkor uh, nekem lenne egy kérdésem. Egy általános kérdés, úgyhogy lehet, hogy mindenki hozzászólhat ehhez. Ami az üzlet, a business to business, illetve az online platformot illeti, még mindig mm, nagyon sok a kérdőjel. Például a foglaláskor, hogyha föltetem a kérdést, hogy valaki a Booking.com esetében fizethet-e azért, hogy a rangsorban előrébb kerüljön, akkor nem kaptam választ. Aztán harmadjára, negyedére is megkérdeztem, és akkor kiderült, hogy igen, lehet fizetni azért, hogy az ember előrébb kerüljön a rangsorban. Ez miért nem lehet egyértelmű, miért nem lehet ezt tisztázni, kimondani? Ugyanez vonatkozik a következőre. A Hotrek képviselőjétől azt hallottuk, hogy hozzá akarnak félni az adatokhoz, ami a platformokat illeti. Én viszont tapasztaltam már azt, hogy amikor a platformon keresztül bukkoltam, akkor az adott hotel fölhívott, és megkérdezte tőlem, hogy akarnék-e upgrade-et, tehát jobb szobát, Fölhívott, azaz rendelkezett a telefonszámommal. Nos, hát akkor ez sem egyértelmű. A problémák egy része könnyen megoldható lenne, hiszen most ugye elég egyértelmű, hogyha az ember a Google-ben egy keresést végez, akkor vannak reklámok, ez egyértelmű a felhasználó számára. De sajnálatos az, hogy ez a tisztázás, ez a magyarázat csak azután születik meg, hogyha már valaki panaszt tett, vagy erre kérést, erre vonatkozó kérést fogalmazott meg. Én ezzel egészíteném ki a vitát. Csöröréde, van kérdése? Nem? Nem, vagy nem rögtön, rendben. Akkor megadom a szót a előadóknak, mindenkinek röviden, hiszen valószínű, hogy mindenki egy-két szóban választ tud adni az elhangzott kérdésekre. Tessék! Először is Steng úr kapja meg a szót, illetve Price úr kapja meg a szót. Nos, ami a kollektív jogorvoslatot illeti, nos, igen, a az amerikai polgárjogban lehetőség van arra, hogy valaki panaszt tegyen, nem csak a saját nemében, hanem mindenki más nevében is, tehát kollektíven, osztályszinten, úgynevezett osztályszinten keresetet nyújtson be. Például gondolok itt egy hibás gépjárművre, mm, valószínűleg több ezer hibás, ugyanilyen hibás gépjármű van, és ezért lehet bíróság elé lehet vinni a gépjármű gyártóját. Tehát egy közös, kollektív megoldást lehet kérni. Ilyenkor nagyon alaposan megvizsgálják azt, hogy a közös kereset benyújtója valóban képviseli-e azt az egész közösséget, vagy sem. Tehát ugyanolyan panasszal rendelkezik-e, mint mindenki más, vagy pedig van valamilyen saját, különbejáratú érdeke, mely alapján nem feltétlenül ő lenne a legjobb fél arra, hogy ezt a keresetet tovább vigye. Nos, egy amerikai bíróság ezt megvizsgálná, és most itt egy hasonló eset áll fönn, ami a Google böngészőt illeti, hogyha a vita arról szól, hogy hol vagyunk a rangsorban, egy adott honlap hol van, és az az az a probléma, hogy nem elég magasan vannak a rangsorban, akkor ennek az az implikációja, hogy valaki más ugye előrébb került a rangsorban. Azok, akik előrébb kerülnek, azok nem tesznek panaszt általában. Úgyhogy, hogyha egy intervenciónak, egy fellépésnek az az eredménye, hogy megváltozik a rangsor, vagy pedig olyan átláthatóságot von maga után, amely eredményeképpen megváltozik a rangsor, akkor nagyon fontos aggály az, hogy az a személy, vagy szervezet, amely benyújtja ezt a közös kollektív keresetet, valóban reprezentatív jellegű-e. Hiszen elképzelhető, hogy a legfontosabb gyakorlat az adott, a keresetet benyújtó szervezet egy olyan gyakorlatot folytat, amely, amely nem reprezentatív jellegű, vagy esetleg egy bizonyos nis finanszírozásában történik. A Google minden keresési eredményt megjelöl, ahol fizetés történt, tehát ezt reklámként megjelöli, és hogyha nem látják ezt egy eredmény esetében, egy megjelent eredmény esetében, akkor a Google nem kapott fizetést azért az adott rangsorolásért, hanem a saját értékelésünk alapján rangsoroltuk azt az adott weboldalt. Um, Sheldon-Moser, Először is sheldon asszony, köszönöm szépen a kérdést. Az eBay nincs, nem részese a, nem, nem részese a platform kereskedelmi tevékenységének. Van olyan technológia, amely a vásárlókat és az eladókat összeköti, de nem vállalunk közvetítő szerepet a kifizetéseknél. Itt egy technológiai eszköz kapcsolja össze az eladót és a vásárlót. Ezen kívül, ami az adatokhoz való hozzáférés kérdését illeti, ez többször fölmerült, úgyhogy erre is reagálnék. Egyetértek azzal az értékeléssel, mi szerint a stratégiai ö, elemzések megosztása a platform jobb teljesítményéhez vezethet, mi is megosztjuk azokat az adatokat, amelyek segíthetnek az adott felhasználónak abban, hogy nagyobb fokú, nagyobb mértékű értékesítést hajtsanak végre. Tehát, hogyha hasznos információ áll rendelkezésünkre, amely segíthet abban, hogy valaki sikeresebb, jobb legyen, akkor természetesen ez közös érdekünk, hogy megosszuk ezt az, ala, ezt az adatot, de óvatosan járnánk el, a, um, egy alapvető adat hozzáférési elv leszögezésekre. Ez nem biztos, hogy hasznos lenne az üzleti vállalkozók számára. Ami pedig az átláthatóságot illeti, az üzleti modellünk hasonló az elhangzottakhoz, a felhasználók ö, támogathatják a saját rangsorolókat, rangsorolásukat, tehát ez, ezért fizethetnek, és akkor ez így is jelenik meg, és így előrébb kerül a rangsorban. Ami a rangsorolási átláthatóságot illeti, a keresés paraméterei, paraméterei egyértelműek, tehát látjuk, hogy miket, milyen tényezőket vesz figyelembe, ár, hely, és így tovább, valamint az eladó visszajelz, eladóra vonatkozó visszajelzés, és így tovább minden megjelenik. De megpróbáljuk elkerülni azt, hogy az emberek befolyásolni tudják, vagy trükköket hajtsanak végre az algoritmusokkal kapcsolatban, és megpróbáljuk megpróbáljuk kizárni a nem jó hiszemű felhasználókat. És ennek érdekében bizonyos részletek, bizonyos adatok, belső adatok maradnak. I've noted three points from Mrs. Schaldemose and one Schaldemose asszony három kérdést tett fel, és Dante úr, Dante úr kérdését már megválaszolta a hatrek. Tényleges számok alapján mondjuk azt, amit mondunk, nincs egy random számgenerátorunk. Ezek tényleges számok, tényleg olyan arról van szó, hogy valakik egy 24 órás időszakon belül megtekintettek, vagy megtekintenek egy adott hotelt, illetve tényleges, tényleg a, a még elérhető szobák száma olvasható a weboldalunkon. Percenként ezer keresést dolgoz fel a platformunk, és ez ad egy bizonyos adatvolument, amelynek alapján elemezhetjük a történéseket. Néha lehet, hogy az ember megnézi az oldalt vasárnap, és úgy dönt, hogy még gondolkodik egy napot, és aztán másnapra meg már elkelt az összes szoba, úgyhogy ez a személyes döntéshozatallal is összefügg. Ami a második dolgot illetén a piac hatalmával kapcsolatosan, illetve a monopóliumok kialakulásának kockázatával kapcsolatosan, ha megnézzük a teljes piacot, akkor a platformunk körülbelül a piac egynegyedét fedi le, a foglalások háromnegyede máshonnan származik, más csatornákon valósul meg. Egy nagyon nagy, nagyon nagy a verseny ebben az ágazatban. Ami az online részt illeti, hogyha valaki egy kis BNB-t működtet, akkor van-e esélye ebben a versenyben, és ha igen, akkor vajon továbbra is a Booking.com-on kínálnák a szobáikat? Ez végeredményben egy üzleti döntés. Az embereknek ilyenkor az a céljuk, hogy megtöltsék a szobákat, és hogyha ezt megbízható, költséghatékony módon, méltányos módon tudják elérni a bookingon, akkor valószínűleg megmaradnak a mi platformunknál. De ennek van egy másik oldala is, érdemes realisztikusan felmérni azt, hogy az online marketing, az online értékesítés és az online keresés hogyan zajlik. Lehet, hogy egy kicsit drasztikusan hangzik az, amit mondok, de vajon egy kis BNB-nek realisztikus esélye van-e a bookingon például versenyezni a globális láncokkal? Valószínűleg ez egy nagyon kemény kérdés, de ezzel visszatérnék arra a kérdésre, hogy milyen előnyökkel rendelkeznek a hozzánk hasonló platformok. Hiszen az ember teljes kockázatot vállal, ha online közvetlenül értékesíti a szobáit, szolgáltatásait, miközben nálunk előzetes költségekkel nem jár egy foglalás, csak is a vendég megérkezése után, illetve miután elhagyta a szállodát, akkor állítjuk ki a számlát. Aztán, ami azt a kérdést illeti, hogy büntetjük-e az üzleti partnereinket, amikor panaszt nyújtanak be, nem. Ezt nem tesszük. Akkor kerül sor szankcionálásra, hogyha súlyosan megsértik az az üzleti szabályzatunkat, de általában egyébként is először párbeszédet folytatunk az érintettekkel. Mint ahogy már mondtam, közel 4000 munkatársunk foglalkozik azzal, hogy az ügyfeleinkkel együtt megoldásokat keressen. Sokszor félreértésre kerül sor, van, hogy hiba csúszik a gépezetbe, de nincs mm, büntető mechanizmusunk, vagy szankcionálási mechanizmusunk, és őszintén szóval nem is ez a célunk. Növekedni szeretnénk, és szeretnénk a lehető legsok, legsokszínűbb portfóliót biztosítani a vendégeink számára. Az erőforrásainkat elsősorban arra összpontosítjuk, hogy a képítsük az üzletünket. És aztán végezetül, elnök asszony, vajon anyagi ösztönzők segítségével feljebb juthatnak-e a rangsorban a, a, azok, akik a szolgáltatásainkat igénybe veszik. Először is mi is nálunk is egy tanulási folyamat zajlik, és másodszorban nem ilyen egyszerű a kérdés. Nem elválaszolnék elsősorban a kérdésre, de vannak-e, ha az a kérdés, hogy vannak-e rendszereink, amelyek az értékesítéssel összefüggnek, és amelyek egy magasabb besorolással járnak a rangsorban, akkor a válaszom igen, mert sokszor megjelennek bizonyos szolgáltatások a platformunkon, a promoted felirattal, ami jelzi, hogy az adott létesítmény magasabb díjat fizet nálunk. Emellett azt is látni kell, hogy vannak olyan hotelek is, amelyeknek nincs szükségük a bookingra, mert közvetlenül ö, lefoglalják a szobákat a vendégek, és én is néha élek ilyen lehetőséggel. És azt is megemlíteném, hogy én is kaptam telefonhívásokat és WhatsApp üzeneteket olyan hotelektől, akik biztatnak engem, hogy mondjam le a foglalásomat a booking.com-on, és foglaljak olcsóban közvetlenül a szállodánál szobát. Hogy ez méltányos-e? Nos, hát ez megint csak egy külön kérdés. És még egy utolsó dolog, mindjárt befejezem, de hát rengeteg kérdést tettek fel nekem, ami az adatok megosztását illeti. Vannak nyilván adatvédelmi korlátok és az adatok biztonságát szavatoló korlátozások is. Úgy gondoljuk egyébként, hogy a mi rendszereink jóval biztonságosabbak, mint sok versenytársunké. Van egy egy ügyfélszolgálati rendszerünk is, a standard kérdésekre általában 5 percen belül képesek vagyunk válaszolni, úgyhogy ami a fogyasztó központúságot illeti, azt hiszem ezen a területen jó szolgáltatást nyújtunk, és végül vannak persze kereskedelmi érdekeink is. Nyilván nem örülünk annak, ha valaki a booking.com-on talál egy szállodát, és utána utólag lemondja a foglalását. Köszönöm. Very much. I will maybe start. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán azzal kezdem, hogy kollégámnak válaszolok a piacot érintő kérdésére. Először is úgy gondoljuk, hogy oligopólia alakult ki, illetve monopólium, ahogy mondták. Több mint 200 ezer intézményt összefogó platform esetében erről van szó. Egyre nő ez a piac, amelyről kollégám beszél, és azt mondja, hogy 25%-os részesedésünk, részesedése van, az egyre nő, az elmúlt négy év alatt 6%-ot nőtt ez. Amit fontos elmondani, amikor feltesszük a kérdést a paritás klauzulák tilalmára, hogy úgy gondoljuk, vagy nem tisztességes a helyzet, például, hogyha a freeride-ról beszélünk, hogy mit jelent ez. Megnézik az emberek a booking oldalát, ott elolvassák az információkat, tájékozódnak, majd a szálloda honlapján adnak lefoglalást. A Booking nem tudta bebizonyítani, hogy ennek negatív következményei vannak. 2017. április végén, egy évvel ezelőtt volt egy másik vizsgálat, amely nem talált sem Franciaországban, sem Németországban semmilyen negatív hatást, ahol ez a tilalom már életbe lépett. Fontos tehát a kis vállalkozások számára az, hogy a vállalkozói szabadságuk megmaradjon. És amikor én a, ezekről a tilalmakról beszéltem, tudom, hogy nagy, tudjuk, hogy mennyire fontos ezekről beszélni. Nagyon bonyolultak ezek a folyamatok, az internetes uh, áramlások, és hogyha valaki a saját márkáját nem tudja az ellenőrzése alatt tartani, az nagyon nehéz, különösen akkor, ha kis vállalkozás. A közvetlen foglalás, és erre nincs lehetőség, amikor a kollégám erre, erről beszélt, egyetértek vele teljesen. Hogyha közvetlen foglalást akarjuk, akkor biztosítanunk kell a lehetőséget arra egy kis vállalkozásnak, hogy más feltételeket biztosítson, csak így lesz, az egy, csak így lesz rá lehetősége. És még valami a kölcsönösség, amit fel szeretnék vetni. Most például, ha egy platform, például a booking.com, egy hotel logóját, márká nevét, jelzését használja, a hotel nem teheti meg ugyanezt, ezt fontos hangsúlyozni. És még egyet ne felejtsünk el a paritás klauzulákkal esetében, hogyha valaki egy platformon valamit hirdet, ugyanazokat a feltételeket kell biztosítsa máshol. Én láttam ezt a booking honlapján, hogy tudják csökkenteni az árat, de ez nem tisztességes gyakorlat, hogy minden partnernek ezt a kötelezettséget írják elő. A, az üzleti partnereiknek. Ugye akkor is ott lesznek az üzleti partnerek a booking.com-on, hogyha ezeket a klauzulákat betiltják, mert akkor a ereje van a bookingnak. Egy üzleti felhasználó mondjuk ha többet fektet be a rangsorolásba, akkor a kritériumok megszűnnek, átláthatóak és világosak lenni. Nagyon fontos, hogy legyen egy tisztviselő, aki az algoritmussal foglalkozik, aki tudja tisztázni, hogy a besorolások hogyan alakulnak. Átláthatónak kell ennek lennie persze a vállalkozások számára is, és, és ez egy másik felvetés, az ügyesek, ügyfél számára is átláthatónak kell lennie, hogy valaki fizetett a helyéért a rangsorban, vagy pedig nem. Ami pedig az adatokat illeti, Fennbosszút képviselőnek reagálok. Az e-mail, amit a szállodák kapnak, nem egy, meg, egy ö, hagyományos e-mail a személy nevével, tehát ez nem közvetlen ö, kapcsolat, a vendég adatai erről a platformról eljutnak a szállodához, és ennek így is kell lennie, hogy jobban kiszolgálhassák az ügyfelet, ez az első, a másik pedig, hogy tudjanak reagálni, továbbfejleszteni a vállalkozásukat. Ez, ezek voltak a főbb észrevételeim, és zárásként még azt mondanám, hogy a panaszkezelés rendszere szerintünk jelenleg nem tisztességes. Nagyon sok kisvállalkozás tag lekerült a listáról, nincs kapcsolata a booking.com-mal, tehát nincs valódi panaszkezelési rendszer. A 9-es cikkben szerepel ez a javaslatban. Ez legyen átláthatóbb és objektív. Akkor is, hogyha elhanyagolhatónak tekintenek egy-egy panaszt. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos a szankciók és a büntetések mellett, amelyek a 3-as cikk 1C pontjában, illetve a 4-es cikkben szerepelnek. Köszönöm és elnézést kérek, az utolsó megjegyzésem még az, hogy azt javasoljuk, hogy három évente legyen egy felülvizsgálat mert ez a piac nagyon gyorsan fejlődik, és ez azt jelenti, hogy ezt a rendeletet három évente, illetve két évente felül kellene vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mondja elnök asszony. Bernhajó asszonynak is megadom a szót, mielőtt az előadónknak majd visszaadjuk az összefoglalásra. Köszönöm szépen megpróbáljuk felvenni akkor a spanyol képviselőkkel a kapcsolatot. És a konkrét javaslatainkat illetően három dolgot mondanék. Az egyik a hatály korlátozása, tehát vegyék figyelembe, hogy a nagy vállalkozások nem ugyanolyanok, mint a kicsik. Tehát nem minden platform óriási, és nem minden üzleti partner, aki ezeket a platformokat használja, kicsi vállalkozás. Tehát vannak olyan platformok, amelyek nem tartják be a rendelet előírásait, mert egész egyszerűen képtelenek, nincsenek meg az erőforrásaik erre. Tehát kisebb méretű platform esetében kisebb büntetést róljanak ki szabálysértés esetén. A második dolog, nagyon fontos a rugalmasság a rangsorolás változtatásában, hogyha a, megszabják a feltételeket ehhez, de 15 nappal előre meg kell tájékozatni kell mindenkit, Eh, arról, hogy hogyan eh, változik a rangsorolási algoritmus, akkor startupként nincs rugalmasság. Számunkra ez nagyon fontos, így lehet kiszűrni a eh, káros szándékkal feliratkozókat, és a hármas pont, hármas cikk egy c pontját nem látjuk világosan. Köszönöm. A bizottság képviselője pedig válaszol. Először is a Persze ellene egy amerikai jogász, értem az aggájait, és hogy a közös a csoportos keresetre utal, és így tovább. Itt nem csak arról van szó, hogy néhány felhasználó összeáll és pénzt próbál kipumpálni a platformból, hanem esetleg egy ilyen csoportos keresetnek az is lehet az eredménye, hogy egy platform rendbe teszi a politikáit úgy, hogy megfeleljen a rendelet előírásainak. Tehát nem egyéni tranzakciók zajlanak a keresőmotor és a vállalati partnerek, az üzleti partnerek között. Tehát itt bármilyen bírósági eljárásnak ez az egyetlen következménye. Lehet, hogyha az ötös cikk értelmében ugye nem tartja be valaki a rendelkezéseket, akkor attól kezdve előírja a bíróság, hogy ezeket tartsa be. És az 5.3-as bekezdésben előírt célkitűzéseket kell teljesíteni. Nos, a jogszabályi keretekre nagyobb általánosságban utalt az IB képviselője is, hát nyilvánvaló, hogy vállalkozásbarát kereteket kell teremteni. Ez a platformokra vonatkozó javaslat nem az egyedüli, de én remélem a szakbizottság elnökével együtt, hogy amit mi itt Brüsszelben teszünk, a végén valóságá teszi az európai digitális egységes piacot. Nem szeretném hogy az európai vállalkozások csak platformok legyenek. Én azt szeretném, hogy mindenkinek meglegyen a választása. És ehhez kell az egységes jogak, jogszabályi keret. Hivatkoztak arra is, hogy a hatály mit fed le, ugye közösek a problémák, a, azok a piacok, amelyek itt vannak, valamennyien online piacok. Ha változnak a körülmények, akkor mindig felmerül a listáról való levétel kockázata, mindig van valami rangsorolás az üzleti modellben, az adatok mindig szerepet játszanak, és így tovább. Tehát nagyon hasonlóak ezek, de nem mentünk a részletekbe, hanem józan észsel általános megközelítést alkalmazkodtunk, alkalmaztunk, olyan szabályok vannak itt, amelyeket minden platform be tud tartani és spanyol kollégának válaszolnám, hogy még a kis platformoknak sem kell, hogy nehézségbe ütközzön a szabályok teljesítése. Itt most nem az adatvédelmi rendelet méretű jogszabályról beszélünk. Itt tulajdonképpen egy egyszerű szabálycsoport van. Az egyetlen rendelkezés, amely bonyolultabb lehet a panaszkezelés, de ott van KKV mentesség, derogáció, és a többit mindenki be tudja tartani, tisztességesen bánjunk a felhasználókkal, nem mondanám, hogy a 7000 platformból mindegyik rosszul teljesít, mert ez nem igaz. Igyekszünk a hibák elkövetését is elkerülni, felvettük a kapcsolatot nagy platformokkal, amelyek képviselői elmondták, hogy előfordul a rendelkezések megsértése akkor is, hogyha csak figyelmetlenség következik be, esetleg a fejlődéskor egy platform túl sokat figyelmet fordította a fogyasztóira, az üzleti partnereit kevésbé vette figyelembe, és így tovább. Nem csak nagy platformok és kis felhasználók vannak, ezért nincsenek általános küszöbértékek a rendelettervezetben. A gazdaság több különböző szegmensében ezek a platformok gyakran olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy reagálniuk kell, nem csak a nagy platformokra vonatkozik mindez. Senki nem ártatlan, persze, amikor megkérdeztük az üzleti felhasználókat, hogy számoljanak be az általuk használt platformokról, és hogy hol volt problémájuk, nagyon sok választ kaptunk. Voltak kicsi platformok is, ahol kevesebb, mint 200 alkalmazó dolgozik, ez még az offline gazdaságban is kisméretűnek minősül, és több millió felhasználós platformok is vannak, más alkalmazásokat értékesítő platformok és egyebek, de itt lehet bármi. Az órákat, a sört, az alkoholt, a művészeti alkotásokat értékesítő platform, lehet itt bármi. Előfordulhat, hogy néhány száz alkalmazott és több millió ügyfél van kapcsolatban. Tehát a hagyományos megkülönböztetések nem igazán működnek már ezen a téren. Ezért úgy alakítottuk ki a szabályokat, hogy könnyű legyen azoknak megfelelni. Igyekeztünk nem túl sok mindennel leterhelni ezt a rendeletet. Hallom, hogy e, itt milyen kívánságok fogalmazódtak meg. Mi igyekeztünk a lényegi kérdésekre összpontosítani, és azt mondani, hogy igen, ezek az alapszabályok, és ezután pedig a magasabb szinteken a magatartási kódexek kidolgozását támogatjuk. Tehát teljesen mindegy, hogy a gazdaság melyik szektorában. De ott a felek távolabbra mutató kötelezettségeket vállalhatnak. És aztán persze itt van a megfigyelő központ a felülvizsgálati klauzula, és így tovább, amely kezeli majd az esetlegesen felmerülő fontosabb E, problémákat. És végül pedig elnök asszony ön is kérdezett, csak a, azért, hogy tisztábba tegyük ezt az egészet, az egész javaslat arról szól, hogy mindenki tisztában lásson, hogy mindenki tisztában legyen a játékszabályokkal. A játékszabályokat nem változtatjuk, nem tiltunk semmit, azt mondjuk, hogy kicsik és nagyok, ezek a játékszabályok. Fogalmazza, határozzák meg világosan azt, hogy hogyan járnak el az ügyfeleikkel szemben. Erről szól a javaslat. I have a couple of questions more myself since we... Köszönöm szépen. Még nekem is lenne egy pár kérdésem, hiszen van még egy kis időnk. A Booking.com képviselőjéhez szólnék. Mindannyian használjuk ezt a platformot. Ami az igazságos feltételeket illeti, erre szeretnék rákérdezni. Szerintem rendben van az, hogy fizetni kell 15%-ot, hogyha egy adott hotel számára értékesítünk egy szobát. De igazságos-e az, hogy a hotelek és a panziók nem adhatják el maguk a fennmaradó szobájukat alacsonyabb áron. Ez ön szerint egy igazságos feltétel? Tehát igen, fizetünk az adott termékért, de eldönt, önök döntik el azt is, hogy mi legyen az ára a többi terméknek. Ön szerint ez igazságos? Ez fair? Illetve miért javasolják az igazságos feltételek kifejezés alkalmazását a javaslatban. Ezzel így egyértelműbb, hogy ő igazságos feltételeknek kell lenniük, nem csak feltételeknek? Tehát miért, miért van ez a distinkció? Válasz? Köszönöm szépen. Igen, valóban van időnk arra, hogy egy kicsit a részletekbe bocsátkozzunk ebben a kérdésben. Igen, tehát ön az MFN klauzulára utal, hogyha két-három percet kapok, akkor elmondom, hogy miről van szó, hiszen itt vannak félreértések. A szélesebb paritás és a szűkebb paritás között. 2015-ben egy váltás volt az európai gazdasági térségben. A versenyhatóságokkal tárgyalva a szélesebb paritásról átértünk a szűkebb paritásra. Mit jelent ez? A szélesebb paritás azt jelenti, hogy a hotel, illetve a panzió nem ajánlhat alacsonyabb árat semmilyen más csatornán keresztül, online, offline, közvetlen, nem, közvetlen vagy közvetett formában sem. Ez már a múlté és azt hiszem, hogy manapság már senki nem áll ki a szélesebb paritás elmélete mellett. Mit jelent a szűkebb paritás? Ez azt jelenti, hogy minden más csatornán, egy kivétellel, a hotel meghatározhatja az árat, és az egyetlen csatorna, ahol még mindig, mindig ragaszkodunk a, az adott árhoz, ez magá, árhoz, ez magának a hotelnek a saját uh, honlapja bármilyen más csatorna, telefon, fax, vagy a Google-es megkeresés, vagy a telefonos megkeresés eredményeképpen jobb árat kaphatunk. Nem mondjuk azt, hogy ez, ez nekünk tetszik, de ezek a játékszabályok. És a közvetlen online csatorna kb. 10 százalék, és így fennmarad a piac kb. 70%-a, ahol teljes mértékben szabad kezet kapnak a hotelek és a panziók, és szabadon határozhatják meg az árat. Aztán a kérdés, hogy igazságos-e. Nos, a versenyhatóságok Európa szerte megvizsgálták ezt a kérdést, és egy kivétellel, a német versenyhatóság kivételével mindenki más ha minden más hatóság arra következtetésre jutott, hogy igen, ez egy igazságos eredmény, hiszen a gazdasági tanulmányok úgy értékelik, hogy a 2015-ös váltás elfogadható. Nagyon ö, nagy erőfeszítést teszünk azért, hogy láthatóak legyenek ezek a ezek az ingatlanok, illetve ezek a hotelek, úgyhogy igen, azt gondoljuk, hogy igazságosak a feltételek. Why did we not use the term fair in our regulation? First of all... Hogy miért nem használtuk az igazságos uh, kifejezést? Igen, itt az igazságosságról és az átláthatóságról van szó. Amikor azt mondtuk, hogy legyen egy ilyen klauzula, amely az igazságtalan feltételeket kizárja. Nos, itt egy egy rendeletről van szó, abszolút egyértelműnek kell lennie, és éppen most hallottuk a Booking és a Hotrack vitáját. Az egyik oldal azt mondja, hogy nem igazságos az, hogy a hotel, hotel nem, ad, nem ajánlhat olcsóbb szolgáltatást a weboldalon, a másik oldal meg azt halljuk, hogy az lenne az, az igazságtalan. És ez csak egyetlen példa. Megnézhetjük az egész rendeletet, mindig két érv áll szembe egymással. Úgyhogy egy rendeletben egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy ez mit jelent. Ez jelenthetne egy fekete listát, tehát azon klauzulák fekete listáját, amelyet mi igazságtalanak tartunk. Ez azonban egy nehézkes gyakorlat lenne. És a rendelet cikkenként kimondja, hogy szerintünk mi az, ami igazságtalan. Tehát nem, nem egy lista van az igazságtalan klauzulákból, hanem azt mondjuk, hogy igazságtalan az, hogyha a feltételek nem egyértelműek. Igazságtalan, hogyha ezt megváltoztatjuk, de nem adunk 15 napot a felhasználónak, vagy nem igazságos az, hogyha nem tudja a felhasználó, hogy mi alapján történt a rangsorolás, és így tovább. Tehát minden egyes cikk kimondja, hogy mi az, ami igazságtalan. Például, hogyha nincs megfelelő jogorvoslat. És ezért van ez a megfogalmazás. Nagyon reméljük, hogy a cikkek megakadályozzák az igazságtalan feltételek kiszabását. De Brown. De Brown úr. Mose, thank you very much. Köszönöm szépen, Sáldemóze asszony, és köszönöm szépen Stengornak a magyarázatot. Én úgy gondolom, hogy hogyha igazságosság és átláthatóság a cím ennek a rendeletnek, akkor biztosan ennek az áll a hátterében, hogy a, a fogyasztói jog, illetve fogyasztói jogszabály nem egyértelmű és nem átlátható. Egyetlen gondolatot szeretnék fölvetni a szűke paritásra vonatkozóan, bár nem vagyok szakember. Nem volt eredmény, ezt láttuk, és a bizottság is ezt erősítette meg, és szerintem a Booking.com képviselője erről megfeledkezik. A hotelek a saját weboldalukra nem tehetnek fel alacsonyabb árat. Ez értelmezés kérdése, de hogyha telefonos megkeresés vagy offline lehet más árat ajánlani, hát akkor nem mondom azt, hogy ez diszkrimináció, mert túlságosan erős megfogalmazás lenne, és partnerek vagyunk, valamint úri emberek, de a paritás itt azt jelenti, hogy az adott hotel nem teheti föl ezt az árat a weboldalára. Egy digitális jövőről beszélünk, és ezért kérjük azt, hogy a paritási klauzulákat töröljük, de igazából nem is tetszik ez a megfogalmazás, inkább a saját csatornáink ellenőrzési szabadságát kérjük. Tudjuk, hogy a bookingnak milyen marketing ereje van, és továbbra is a, marke- a booking keretében gondolkodunk, de most monopólium uralkodik, és szerintünk valamilyen egyensúlyt kellene kialakítani. Köszönöm szépen, mondja Saldemúze asszony, köszönöm szépen, hogy elmondták a véleményüket, illetve megosztották tapasztalataikat. Még mindig van egy-két előadónk. Az első a Szenem képviselője, Agata Nováka, hogyha jól olvasom a nevét, meg is adom önnek a szót, és elnézést kérek, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. Nem, de the opportunity. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy ma már másodszor szólalhatok fel. A SZEZ nem egy cseh cég 1996-ban jött létre, és azóta sikeresen vezeti a cseh kereső és online piacot. A Szeznámnak hála a cseh köztársaságban egy helyi szereplő vezeti a piacot, nem pedig egy globális szereplő. Egy kicsit meglepődtem azon, hogy ez ideig nem esett szó az egyik legérzékenyebb részéről a javaslatnak, ami az, a szabályozás hatájának kibővítése a keresőkre is. És ez a legutolsó pillanatban történt meg. Egyrészt azt látjuk, hogy nagyon kevés az európai kereső, és másodszorban sok európai kereső áldozatául esett az eddigi szabályozásoknak, a karatongon vagy a szabályozók a karatán kívül, és bár üdvözöljük az üzleti feltételekkel kapcsolatos és a jogorvoslattal kapcsolatos további információkat a bizottságtól, valamint az átláthatóságot is üdvözöljük, de amikor a fő paraméterekről van szó, továbbra sem tudjuk, hogy ki az, aki meghatározza majd a keresők rangsorolásának fő paramétereit. Nem tudjuk azt, hogy meg tudunk-e felelni a szabályozásnak, hogy az, amit teszünk, a tevékenységünk elegendő-e a szabályozás megfelelése szempontjából, mert továbbra sem világos, hogy a fő paramétereket kihatározza meg. Több száz paraméterről van szó, amelyeket relevanciájuk alapján rangsorolnak, és a gépi tanulás is egy fontos szempont, ezért minden egyes keresés esetében és minden dokumentum esetében a keresőprogram egyedülálló válaszsal áll elő. Az elmúlt 20 valahány évben folyamatosan fejlesztettük a módszertanunkat. Ez egy olyan módszer, amely üzleti titok tárgyát is képezi, és úgy gondolom, hogy jogunk van ahhoz, hogy megvédjük ezt a titkot. A kérdés tehát az, hogy ki fogja az alapvető paramétereket meghatározni, amelyek végeredményben a rangsorolást is meghatározzák. És emellett a paraméterekkel és a gépi tanulási mechanizmusokkal kapcsolatos információk közzététele akár veszélyes is lehet, gondolok itt például a káros weboldalakra, vagy a hamis weboldalakra. A jelentéstevő a KKV-kat is említette, mi nem egy KKV vagyunk, nem egy kis vagy középvállalkozás. 1200 munkavállalója van a cégünknek, úgyhogy mi már nem számítunk KKV-nak. Néhány szót szólnék még az üzleti feltételekről. Úgy tűnik számunkra, hogy a szabályozásban foglaltak megvalósíthatók, de kevéssé praktikusak. 15 nappal előre szólni a felhasználóknak, akik egyébként nem feltétlenül az ügyfeleink, egy roppant nehéz feladat elé állít bennünket. Az internet, a web általán, általában, illetve át, állandóan változik, ezért 15 nappal előbb tájékoztatni, a változás előtt tájékoztatni a felhasználóinkat igen nagy kihívás lesz. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászólónk ma Régner asszony, aki a Spotify-t képviseli, tessék. Köszönöm szépen, Selde Móze asszony. A svéd zene streaming szolgáltató a Spotify nevében szeretnék ma hozzájárulni a vita- vitához. Elhangzott már, hogy a platformok nagyon fontos szerepet játszanak az üzletek és a fogyasztók, illetve a vállalkozások és fogyasztók összekapcsolásában. Tehát egyfajta közvetítő szerepet töltenek be. Sokszor ez a szerep azt jelenti, hogy bizonyos számú vállalkozás egyre jobban függ a platformoktól, mert általuk tudnak a fogyasztókkal kapcsolatba lépni. Hogy egy példát mondjak, a Spotify felhasználók 80%-a egy App Store révén fér hozzá a szolgáltatáshoz, tehát a platformoktól való függés azt is jelenti, hogy attól is függővé válunk, illetve befolyásol bennünket, hogy a platformok méltányos módon járnak el. Mindeközben láthatjuk, hogy vannak olyan platformok, amelyek igazságtalan vagy diszkriminatív jellegű tevékenységet folytatnak. Ide tartoznak például azok a kötelezettségek, amelyeket a platformok a felhasználókra jónak, hogy egy konkrét fizetési rendszert részesítsenek előnyben, ami felverheti a költségeket, az árakat. Továbbá a felhasználókkal való kommunikáció korlátozása egy további példa. Vannak korlátozások az interoperabilitás terén is, ami azt jelenteti, bizonyos szolgáltatások nem megtalálhatók bizonyos platformokon. Ezeket a korlátozásokat különösen akkor láthatjuk, amikor a platformok olyan szolgáltatást nyújtanak, amely egy harmadik fél szolgáltatásával áll versenyben, így egyfajta érdekellentét vagy összeférhetetlenség alakul ki. Amikor a platformok a vállalkozások számára meghatározzák a játékszobályokat, akkor azt is látjuk, hogy csökken a versenyképesség a vállalkozásoknál, csökken az innováció, és a fogyasztók nál is csökken az elégedettség, mert nem férnek hozzá az általuk keresett szolgáltatásokhoz. Ami a hatalmi viszonyt illeti, és, illetve az egyensúlytalanságok orvoslását nem látunk egyelőre megoldást, sőt, sokszor fennáll a veszélye annak, hogy a platformok a maguk részéről még súlyosbítják a helyzetet. A szabályozás első javaslata nagyon fontos, mert elismeri, hogy vannak tisztességtelen gyakorlatok a piacon, ugyanakkor a javaslat az átláthatóságra összpontosít, és az átláthatóság önmagában nem akadályozza meg az igazságtalanságot. Tudhatjuk, tudhatunk arról, hogy mit tesz a platform, de ez nem jelenti azt, hogy a platform változtat káros gyakorlatán. Véleményünk szerint két dologra lenne szükség a javaslatban. Egyrészt konkrét kötelezettségeket szeretnénk látni, arra vonatkozólag, hogy a platformok ne végezzenek konkrét káros tevékenységet, és a második dolog, ami hiányzik a javaslatból, a hatékony jogorvoslati lehetőség. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mediáció és az önszabályozás nem működik, hogyha hatalmi egyensúlytalanság vagy összeférhetetlenség van. Szeretnénk hatékony jogorvoslati lehetőséget látni arra, hogy a platformok igenis eleget tegyenek a javaslatnak, a javaslatban foglaltaknak, és köszönöm szépen ezúttal, ezúton is a javaslatot. Köszönjük szépen, köszönöm a kollégáknak, köszönöm a bizottságnak, és az összes előadónknak, hogy eljöttek ma. Még akkor is, hogyha nincs itt sok képviselő, mégis nagyon érdekes volt ez a mai eszmecsere, és ez csak az első eszmecserék hosszú sorában, hónapokig fogunk ezzel a témával foglalkozni biztos vagyok abban, hogy keresni fogjuk egymást, és köszönöm még egyszer a mai munkájukat, és ezzel lezárom a mai ülést. Köszönöm. Julia, did you want to send? Uh, just, to, just to clarify, I was Egy pillanat, a meghallgatást zártam le, nem az ülést. Elnézést kérek. Uh, uh, Kollégák, szerintem itt az ideje elkezdjük az IMCO szakbizottság délutáni ülését, mondja az elnök. A következő napi rendi pontra térünk át. Azonos megadom a szót a jelentéstevőnknek, Júlia Rédának. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az elmúlt másfél évtizedben a nyílt adatok megértek. Most már a modern adminisztráció központjában állnak az adatok, hogyha a nyilvánosság számára hasznosak lehetnek, akkor, akkor közé kell tenni ezeket az adatokat. Először említeném a vállalkozásokat. Az Európai Bizottság értékelése szerint, amelyet az irányelv felülvizsgálatához készített az Európai Bizottság, Állítólag 300 milliárd eurót ért 2016-ban az adatbiznisz, 100, több mint 130 ezer vállalkozás tartozik ide. A második kedvezményezetti körben egyébként a, a fogyasztók, illetve a polgárok tartoznak, akik aktívan részt vehetnek a közösségük, illetve a társadalom életében, hogyha megfelelő adatok állnak, és információk állnak a rendelkezésükre. A harmadik terület, amelyet említenék, maga a közigazgatás. Ez nagyon fontos. Míg a nyílt adatok lehetővé teszik a közigazgatás számára, hogy eleget tegyen kötelezettségének, ösztönzőt is jelent arra vonatkozólag, hogy a különböző részlegek a közigazgatásban jobban együttműködjenek egymással, és hogy hozzáférhetővé váljon, hogyha hozzáférhetővé válnának az adatok a közigazgatás különböző részei számára, akkor ez hatékonyabbá teszi a működésüket is. Az értékelés szerint az adatok nyílt hozzáférése annak előnyei messze meghaladják az esetleges hátrányokat, mégpedig 26 az 1-hez arányban. Üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát arra vonatkozólag, hogy a PSA irányelvet tovább fejlesszük az átdolgozás révén, ugyanakkor az Európai Bizottság nagyon óvatos megközelítést alkalmaz, és ezáltal nem korrigálják azt a helyzetet, miszerint a nagy multinacionális cégek még mindig öm, előnyét láthatják a az állami szférában keletkező adatoknak, miközben mások nem látják ennek előnyét. A Google példáját említeném Németországban. A Google egy hat számjegyű összegért könnyedén hozzáfér a térkép készítéshez szükséges adatokhoz, és ez nem egy nagy összeg a Google számára. Egy OpenStreetMap néven futó civil társadalmi kezdeményezés például amely leginkább önkéntesek munkájára támaszkodik, nem engedheti meg magának a vonatkozó licensz megvásárlását. Emellett a jelenlegi szabályok csak megerősítik a már amúgy is jó helyzetben lévő multinacionális cégeket, és az alternatívákat pedig elsorvasztják. A közigazgatás pénzhez jut a Google és a hozzá hasonló cégek révén, de ez eltörpül amellett, hogy mekkora károkat okoz ez a szabályozás. Ezért is nagyon fontos, hogy bátrabban nyúljunk hozzá a közigazgatási ágazatban keletkező adatokra vonatkozó szabályozáshoz. Az új átdolgozás például lehetőséget biztosít arra, hogy az állami szférában keletkező adatokért díjat számoljanak fel. Ezeket ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni, illetve néhány alacsony számú kivételre nyilván szükség lehet. Biztosítani kell azt, hogy ne csak az Európai Bizottság készítsen egy listát a kivételekről, a tagállami tapasztalatokra, építve úgy gondolom, hogy az irányelvhez kellene csatolni egy listát, amelyet folyamatosan frissíteni kell. De a frissítésnél egy átlátható folyamatra van szükség, aktívan ösztönözni kell a civil társadalom részvételét ebben. A jó szándékú közigazgatások néhány tagállammal aktívan keresték a megoldást, arra vonatkozólag, hogy mely adatokat tegyenek közé elsőként, azonban sokszor a legkevésbé informatív, legkevésbé releváns és legkevésbé vonzó adatokat teszi közzé elsőként. A német civil társadalom öm, adott is egy nevet ezeknek az adatoknak, Schnarchdaten a neve németül, ami annyit jelent, hogy olyan unalmas adatokról van szó, hogy az ember elalszik fölöttük. A leghasznosabb adatokat kellene prioritásként kezelni, amikor az adatok közétételéről vagy nyilvános hozzáféréséről van szó. Úgy gondolom, hogy gyorsan kellene a vonatkozó irányelvet korszerűsítenünk azért, hogy három célt elérjünk. Először is az irányelvnek nem szabad akadályoznia azokat a tagállamokat, amelyek egyébként is teljesen elkötelezettek az open data mellett, és nyílt formátumban és megfelelő licenszek mellett teszik hozzáférhetővé adatok, az adatokat. Aztán vannak olyan tagállamok, amelyek még nem elkötelezettek, őket kell segíteni, hogy megtalálják a megfelelő utat, és harmadsorban az irányelvnek az európai dimenziót kell hangsúlyozni, a pán-európai adatagregációt és az adatok határokon átnyúló áramlását. Végezetül az irányelv vett, illetve azt, hogy az irányelv mit tesz, a legkönnyebben úgy írhatjuk le, hogy érdemes lenne Open Data irányelvnek, tehát nyílt adat irányelvnek nevezni ezt az irányelvet, ez egy belga kezdeményezés, ezt nagyon jónak tartom, köszönöm. Köszönjük szépen, most az árnyék jelentéstevők következnek. Szabine Ferháján a néppárt részéről az árnyék jelentéstevő, de azt hiszem, hogy Lengen asszony fogja magához ragadni a szót helyette, mert nincs itt. Elnök asszony, kedves kollégák, mondja Colin Langen képviselő, Szabine Ferhelyen üdvözli az átdolgozást, a cél az, hogy minél több információt tegyünk hozzáférhetővé a további felhasználás céljából. Egyértelmű, hogy a közférában rendelkezésre álló információk gazdasági, társadalmi, innovációs potenciált rejtenek. Ez az ágazat rengeteg információt tartalmaz, statisztikák, jogszabályok, különböző művészeti alkotások gyűjteménye. Ezek mind-mind kiinduló, kiindulásként szolgálhatnak különböző szolgáltatások nyújtásához. A szóbaforgó irányelv érinti az átláthatóság kérdését is, valamint azt, hogy milyen információkat lehet milyen feltételek mellett tovább feldolgozni, azért, hogy biztosítsuk a fair versenyt, és a potenciális felhasználókkal szembeni egyenlő bánásmódot. Néhány fontos aspektusra oda kell figyelnünk, amennyire csak lehet, az állami hatóságok döntési jogosítványait meg kell tartani. Emellett a fontos, hogy kivételként kezelhessünk érzékeny adatokat. Továbbra is lehetőség, lehetővé kell tenni azt, hogy díjakat szabjanak a kereskedelmi felhasználáshoz kapcsolódóan, de a továbbiakban mindezt még meg kell vitatni. Az nagyon értékes adatok esetében további díjakat nem lenne szabad szabni. Az Európai Bizottság maga szeretné mindeközben eldönteni, hogy mi tartozik ezen fogalom alá. Ez jogbizonytalanságot teremt, ami ilyen formában nem elfogadható. Ezek lennének az első felvetések és Ferháján várja a további egyeztetést az elkövetkezendő hetekben, hónapokban az átdolgozás összes részletével kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az SND részéről, Jakonszári asszony, tessék. Ja, kiitoksia, a puheenjohtaja, puhun. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Finn nyelven fogok beszélni, és üdvözlöm ezt a lehetőséget, a bizottságnak ezt a javaslatát, a nyílt adatok innovációt jelentenek, és az erőforrások hatékony felhasználásával sokkal jobb termékeket és szolgáltatásokat lehet kidolgozni. Tehát ez egy nagyon fontos erőforrás. Azok az adatok, amelyeket közfinanszírozásból állítanak elő, a társadalom előnyét kell szolgálják és a bizottság javaslata támogatja ezt az elvet. Minden változtatás, amely tehát a hatályt kibővíti az állami társaságokra, a real-time adatokra, az adatok átláthatóságát javítja, az mind-mind üdvözlendő. Így lehet javítani a kutatások minőségét, elkerülni az átfedéseket, az viszont nagyon fontos, hogy az adatok minősége jó legyen, hogy hitelesek legyenek ezek az adatok, és a, ezeknek a standardizásáról sem feledkezzünk meg. Több különböző interfész létezik, és ezek is standardizált adatokkal dolgoznak. A második dolog. A bizottsági javaslatban nem látszik az világos, világosan, hogy az állami vállalatoknak kötelességük követni a rendelkezéseket, vagy sem. És még valami a személyes adatokról sem ö, szabad megfeledkezni. Minden adat értékes, az igaz, hogy ezek, ezen adatok anonimizálása költséges, de legyen ez a költség észszerű úgy, hogy a startupok és a kis és középvállalkozások is fel tudják használni ezeket az adatokat. Végül pedig el kell távolítani minden akadályt a közféra információnak a felhasználására. Segíteni kell ezen adatoknak a felhasználását vállalatok között is, vállalatok és hatóságok között is, minden téren. Érdekes lesz megvizsgálni ezt a javaslatot, remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk az árnyék előadókkal és az előadóval. Köszönöm szépen. Köszönöm a liberálisok képvis- liberális frakció képviseletében Dita Harancova következik. Köszönöm szépen, el- köszönöm szépen elnök asszony, én támogatom a hatály kibővítését a kutatásra és az állami vállalkozásokra. Egy kérdésem van, ami a kutatást érinti. érinti. Hogyha én közforrásokból végzek kutatást, akkor milyen ponton kell megosztanom az adatokat? Tehát a nyers adataimat is meg kell osztanom, mielőtt még felhasználtam volna ezeket, vagy sem. Egy kutató, vagy kutatók egy csoportja szintén a 13-as cikk alá esik ahol az értékes adatokat védik? És ugyanezek a kérdéseim, amikor társfinanszírozásban zajlik a kutatás, tehát állami és magánszférás forrásokból. A válasz lehet, hogy a preambulum bekezdésekben van elbújtatva, de én ezt nem találtam a cikkekben. A kutatókat felmentik az olyan eljárások alól, hogy az adatok kezelésére vonatkozó kérelmeket kezeljék, de ettől függetlenül, hogy ez jó, hogyan reagáljanak az ilyenekre. Egyébként pedig egyetértek az előadó észrevételeivel, és várom a dosszié gyors elfogadását. Köszönöm szépen, megadom a szót az Európai Bizottságnak, mondja az elnök asszony Volnám úrnak. Tessék, parancsoljon! Mikrofont kérünk. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezeket az észrevételeket és kérdéseket. Először is a javaslat, hogy megváltoztassuk, módosítsuk az irányelvet a közféra információinak a felhasználására. Ez tulajdonképpen egy csomag része az adatgazdaság területén. Megvizsgáltuk az állami szektor adatait, a kutatási adatokat, a közférában elérhető adatokat, és így tovább. A javaslat, illetve hát az első jogszabály 2003 óta jól szolgált bennünket, de sok a változás, fejlődik a világ, a valós idejű kérések száma növekszik, a digitalizálódással sok a változás. Vannak olyan tagállamok, amelyek előrelépnek, fejlődnek, mások lemaradnak. A kérdés, hogy kinyer azon, hogyha alacsony költséggel megnyitjuk a közféra információit. A KKV-k lesznek az első győztesei ennek, ahogy azt Reda asszony is említette, mert ők nem tudják megengedni maguknak, hogy bizonyos adat halmazokat megvásároljanak, a piacon a nagyobb szereplők könnyedén kifizetnek 50 vagy akár 100 ezer eurót is az ilyen adatbázisokért. De az állampolgárok és a közigazgatás is nyerni fog ebből. Az elővigyázatos megközelítésről pedig azt mondanám, hogy a bizottság egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amely valóban pozitívan változtat, de olyan javaslatot, amelyről a társjogalkotók meg tudnak állapodni még a jövő év elején. Tehát az átdolgozott irányelv elfogadására lehetőség van, mielőtt még az európai parlamenti választások elérkeznének. Volt még egy felvetés az adatvédelemmel kapcsolatban. Az irányelvet úgy kell végrehajtani, hogy az adatvédelmi szabályokat tiszteletben tartják. És itt a kérdés, hogy miért vették ki ezt a cikket, amely erről szólt az irányelvben. Erre azt válaszolom, hogy adatvédelmi kollégáink kérésére tettük ezt technikai okokból, hiszen most már rendelet van életben, a rendelet és az irányelv közötti interakciót már nem ebben az irányelvben kell szabályozni. Reda asszony említette a három célkitűzést, mi egyetértünk vele nem akarunk azon tagállamok útjába állni, akik még tovább is mennének, messzebb mennének, itt a minimális harmonizáció a cél. Azok a tagállamok, amelyek tovább kívánnak menni, szigorúbb szabályokat messzebb kívánnak menni az irányelv előírásainál, szabadon megtehetik. A javaslat, amely az irányelv átnevezésére vonatkozott, szintén nálunk pozitív fogadtatásra talál. A június 8-án a biztosunk is elmondta, hogy el tud fogadni egy ilyen változtatást. Verhelyen asszony beszélt a költségekről. Azt látjuk, hogy amikor a közféra információinak költségét csökkentjük, akkor hirtelen nagyon megnő a felhasználók száma, és ez valóban könnyűvé teszi a KKV-k számára az adatok felhasználását, ezáltal egyenlőbb piacot teremtve, hiszen ők a piac óriásaival állnak szemben. Az állami vállalkozásokkal kapcsolatos kérdésre is válaszolok. Ugye az volt a kérdés, hogy vajon ők is kötelesek lesznek az adatokat rendelkezésre bocsájtani. A válasz nem úgy döntenek, hogy ezt megteszik, bármilyen célból, akkor ezen adatoknak ugyanolyan feltételek mellett kell elérhető, elérhetőnek lenniük, mint a többi adatnak. Tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak ezekre a társaságokra, mint a 2003-as irányelben lefektetett szabályok. valaki javaslatot tett arra is, hogy támogassuk ennek a jogszabálynak a gyakorlati végrehajtását a tagállamokban, és hadd utaljak itt arra, hogy kapcsolat van e javaslat, illetve a Digitális Európa program között. A közféra, inf- közféra információinak elérhetősége, illetve a mesterséges intelligencia fejlődése között kapcsolat van. A big data nagyon fontos a mesterséges intelligencia működésében, anélkül ez nem megy. És a Digitális Európa program javaslata megteremti ezt a lehetőséget, tehát lehet bizonyos tevékenységeket finanszírozni, amelyek ezt megvalósítják. A kutatást érintő kérdésre reagálok. Tehát az volt a kérdés, hogy milyen ponton kell megosztani az adatokat. Van már egy ajánlás a kutatással kapcsolatos információkról, és megnéztük ezt az ajánlást, hogy mely részeit kell megváltoztatni, mely részeit emeljük be az irányelvbe. Nem voltunk túl ambíciózusak, két kötelezettséget javasoltunk csak a tagállamok számára. Az első, hogy olyan adatok, amelyek már rendelkezésre állnak nyilvános adattárakban, legyenek újra felhasználhatóak bármilyen célra. Most látjuk, hogy megvannak ennek a korlátai, ugye, hogy csak kutatásra engedik az újrafelhasználást, vagy egyáltalán nem. A második kötelezettség a tagállamok esetében az, hogy legyen nyílt hozzáférési politikájuk az adatok esetén. A 2012-es ajánlás, ami a tudományos információkra vonatkozott, tartalmazott már egy cikket, amely tulajdonképpen kimondta, hogy a tagállamoknak legyen ilyen politikája, de a 28-ból sajnos csak 8 tagállamnak van ilyen. Így döntött, ezért döntöttünk úgy, hogy szigorúbbá tesszük ezt, tehát beemeljük ezt az irányelvbe, hogy a gyakorlatban megvalósuljon. Miért nincs eljárás az oktatási intézmények esetében? Miért nem kell nekik az ilyen kérelmekre reagálni? Hát tulajdonképpen ez az irányelvben szereplő kötelezettségekhez kapcsolódik. Tehát már adattárakban nyilvánosan elérhető adatokról beszélünk, olyan adatokról nem, amelyek már, amelyek nem elérhetőek, ezért nincs értelme újabb eljárásokat bevezetni az oktatási intézmények esetében. Ez egyébként is felesleget terhet jelentene számukra, és nem változtatna meg semmit a gyakorlatban. Remélem, hogy az összes kérdést sikerült megválaszolnom. Köszönöm a bizottság képviselőjének. Én úgy gondolom, hogy válaszolt mindenre, és köszönjük az átfogó választ, de ettől függetlenül visszaadom még a szót az előadónknak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm valamennyi árnyék előadó hasznos észrevételeit a jelentéstervezethez. Úgy tűnik, hogy már nagy a konvergencia az egyes álláspontok között, majd megvitatjuk még a díjazás korlátozásának kérdését, de azért hadd hívjam fel arra a figyelmet, amit a bizottság is hangsúlyozott. Minél magasabb a díja a közféra információinak a további felhasználására vonatkozóan, annál inkább segítjük a nagy szereplőket abban, hogy megtartsák a domináns pozíciójukat. Gondoljunk a civil szervezetekre, az OpenStreetMap-re, a Wikipédiára és másokra, amelyek eh, csak az ingyenesen elérhető adatokat tudják megengedni maguknak. Tehát azt hiszem hasznos lenne, hogyha alaposan elolvasnánk a bizottság előkészületi anyagait, és mi is igyekezzünk a lehető legambiciózusabbak lenni, hogy a lehető legtöbb adatot ingyenesen további felhasználásra elérhetővé tegyünk. A jelentést a héten már fordításra küldtem, ambiciózus időkeretet fogok javasolni, amely lehetővé teszi, hogy az IMCO szakbizottság az ITRE szakbizottságnak, tehát a belső piaci az ipari szakbizottságnak a véleményét eljuttassa, és hogy sikerüljön ebben a ciklusban még véglegesíteni a javaslatot. Köszönöm. Timeline, I see. Köszönöm szépen, valóban ambiciózus az ütemterv, hiszen a véleménytervezetet eh, július 11-én vitatjuk meg, a módosítók benyújtásának határideje pedig a következő nap, és az októberi ülésünkön fogunk szavazni, legalábbis ez az ütemterv, és ezzel szeretném lezárni ezt a napirendi pontot, illetve a délutáni ülésünket is. Köszönettel tartozom mindenkinek, különösen a tolmácsoknak. Köszönöm szépen a munkájukat, és találkozunk július 11-én a következő ülésünk keretében. Köszönöm mindenkinek, szép estét kívánok!